Az utolsó napi rendi pontra térünk rám, és jelzem mindenki számára, Franciaország, Németország nulla nulla-nulla-ra áll a meccs. Már hát csak azoknak mondom, akiket esetleg ez érdekel. Az USA-ból származó borok hagyományos megnevezéseinek használata, a bizottság közleménye. Semete úr ismét megkapja szót, parancsoljon. Mr. President, honorable Elnök úr, tisztelt képviselők! Bizonyos tradicionális megnevezések használata a borokra az Európai Unióban megalapozott gyakorlat. A 2008-as borreformot követően egy közös keret jött létre, amely tartalmazza a szabályokat az ilyen nevek elismerésére, nevé, védelmére és használatára vonatkozóan és különösen egy új eljárás jött létre a védelem megerősítésére. Az Európai Unió vagy a harmadik országok Európai Unióban piacra dobott boraira vonatkoznak ezek a szabályok. Ezzel a politikával kapcsolatban az Egyesült Államok mindig is szkeptikus volt, és igen, kritikusan léptek fel. A 2006-ban megkötött EU-USA bor megállapodás az első lépést jelentette a hagyományos megnevezésekről való tárgyalásokban. És ez kivételt támasztott az USA-ból származó borok megnevezésére, amelyeket 2006 március előtt hoztak be az Európai Unió területére. A három éves átmeneti időszak lehetővé tette az Egyesült Államok borainak, hogy a hagyományos neveken forgalmazzák továbbra is a boraikat. Ez az időszak 2009 márciusában lejárt. 2010 júniusában a Wine America és a Wine Institute a legfontosabb amerikai borügyi szervezetek, eh, azért eh, folyamodtak, hogy az Európai Unióban továbbra is eh, alkalmazhassák továbbra is alkalmazhassák a Chateau márka nevet. A luxemburgi, olasz, csilei és kanadai borok esetében is használatossá vált ez a név. Ez a kifejezés hasonló, de nem azonos az Európai Unióban már használatos nevekhez. Az új uniós eljárással összhangban egy vétó rendelkezést is bevezettek, és Franciaország élt is ezzel a joggal, és azzal érveltek, hogy a francia fogyasztókat megtévesztené, hogyha az amerikai borokon is szerepeltne a Chateau megnevezés. A bizottság felkarolta ezt a kérdést, még mindig értékeljük, és rá fogjuk szánni az időt a helyzet megfelelő értékelésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók képviseletében először kettő percben a néppárt frakció képviseletében Luling asszonyé a szó. Köszönöm. Biztos úr, Ismét itt vagyunk, meg kell védenünk az európai bortermelést, a szellemi tulajdonjogunkat, a hagyományainkat. Egy olyan ágazatot, ahol Európa még mindig termelőként és exportőnként jelenik meg a világon. A telepítési jogok után, ahogy ön is mondta, most itt mi is ismét arról van szó, hogy nem engedhetjük meg, hogy az Egyesült Államok visszaéljen a hagyományos megnevezések, mint a Chateau és a Clos az, az ő területükön előállított borok tekintetében. Ennek külkereskedelmi politikai okai is vannak. Önök nem tehetnek engedményeket az Egyesült Államok számára, nem élhetnek vissza továbbra is a mi bor megnevezéseinkkel, hiszen ezzel torzítanák a versenyt, és rontanák a minőségi európai borok esélyét a piacon. A Sato esetében a bizottság a hivatalos labban egy olyan definíciót jelentetett meg, aminek semmi köze nincs a 2009-es meghatározáshoz. Az európai közös jog lehetővé teszi egy szakmai szervezet elismerését egy harmadik ország tekintetében, de még ebben az esetben is következetes és komoly szervezetnek kellene lennie, itt pedig nem erről van szó. Biztos úr, tudom, hogy nem kellemes feladat a kollégáját helyettesíteni, de el kell mondjam, ez nem csak technikai, hanem magas szinten politikai kérdés is. Kérem, adja át az üzenetet eh, Csolos úrnak, ebben nem lehetünk engedékenyek. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléganő. A következő zászóló három percben az SSD, SND frakció képviseletében, de Castro képviselő. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Fontos eh, ez a mai nap, nagyon jó, hogy foglalkozhatunk eh, itt is a parlamentben is ezzel a kérdéssel, azzal, hogy európai eredet megjelölésekkel visszaélnek eh, más EU-n kívüli országokban. A Sato és a kló hagyományos megjelöléseket Amerika Egyesült Államokban előállított és az EU-ban exportált borok esetében, és ez nagyon aggályos dolog szembesülünk egy ilyen kereskedelmi gyakorlattal. És egyrészt ez a gyakorlat félrevezeti a végfogyasztót, másrészt pedig természetesen nagyon káros hatást gyakorol az európai termelőkre a Chateau és a kló megjelölés csak egy dolog, de azt láttuk és tapasztaltuk, hogy ezzel veszélyeztetik az európai borokat, a Rioja, a Champagne és más hagyományos európai megnevezésekkel is visszaélnek. Ezeket meg kell védenünk minden erővel. És hogyha a borról van szó, azt is el kell mondanunk, hogy ez a 2006-os megállapodás tulajdonképpen nagy problémát jelent hiszen akkor ezeknek a boroknak az EU-ba történő exportját Amerikából megengedtük, és ez problémákat okozott. Szerintem teljesen világos, hogy további lépésekre van szükség. Nagyon átlátható és előremutató jogszabályaink vannak, a borászatra vonatkozóan is, ezek az EU-ban nagyon jól szabályozott területek, mi ezért küzdöttünk, hogy legyen ilyen jó szabályozás az EU-ban, és védekeznünk kell akkor, hogyha ezeket az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket visszaélésszerűen alkalmazzák amerikai borászok, termelők, és ezzel megsértik az európai jogot. Egyszerűen versenyelőnyhöz jutnak így az amerikaiak. Ma azért eh, vagyunk itt, hogy még egyszer felszólítsuk az Európai Bizottságot arra, hogy egyrészt egy sokkal transzparensebb eh, módon járjon el, és eh, a viszonosság elvének a betartását érje el, amikor a minőségi normákról van szó a borok esetében. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló másfél percben az ALDE frakció eseté, képviseletében Kriszbek kolléganő. Köszönöm, elnök úr. A firenzei krumpli és a GMO után emlékeznek még arra, hogy a rozét is állították elő a fehér és a vörösbor összekeverésével. A bizottság elé most egy olyan vita került, amelynek az a témája, hogy egyes termelőknek, különösen az amerikaiaknak megengedjük-e, hogy a Chateau és a Clos név alatt forgalmazzák boraikat. Francia vagyok, de ahogy kollégám is emlékeztetett rá, ez nem egy francia jellegzetesség. Európában történelmi bortermelő vidékek találhatók, és ezek az elnevezések különösen gazdag és régi hagyományt idéznek fel. Különösen a Chateau a bordói, a Kló pedig a burgundiai bor esetében az egész világon ismert. Itt minőségi, nagyon magas színvonalú borokról van szó, és ezek kifejezetten az európai termelővidékeket idézik fel. Ha az Egyesült Államok is alkalmazhatná ezt a megnevezést, akkor kihasználhatnák azt a hírnevet, amelyet az európai bortermelők évszázadok során megszereztek. Biztos úr, hogyha ezt megengednénk nekik, akkor nagyon súlyos következményekkel járhatna ez, és a termelés esetén ezt nem kísérné kölcsönösség, semmilyen ellentételezés. Ez az ő részükről a fogyasztók egyfajta becsapása, és ezt nem tudjuk elfogadni. Természetesen nem tilthatjuk meg az amerikaiaknak és a csileieknek, hogy sató és kló borokat forgalmazzanak, de figyelembe kell venni a valóságot. Ne hagyjuk tehát az örökségünket, támaszkodjunk a józanészre. Köszönöm. Kedves kollégák, én is nagyon fontosnak tartom a bor kérdését, de kérem, hogy mindenki tartsa be felszólalási időt, különben elveszem a szót. Most pedig Ferejra képviselő kapja meg a szót. Másfél percben a GUA részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. bor ágazat szörnyű reformja után újabb fenyegetések jelennek meg. A Duoro térségben a kis termelők alig-alig tudják önköltségesen megtermelni a boraikat, és miközben pedig itt ezek a bejáratott nevek, a Vintage, meg a Tony, meg a Port bevette nevek, és ezeket meg kell védeni. Mi több, az USA és az EU közötti kereskedelmi megállapodások részét képezik ezek a, a nevek ö, védelme, másrészt pedig, hogyha a portói bor nevét liberalizáljuk, használatát liberalizáljuk, akkor több száz éves hagyományt veszítünk el, és így az egyik, a Dóró térség egyik legnagyobb hagyománya rendelkező hagyományét vesztjük el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Danten úr két percben. Monsieur le Président, Monsieur le... Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Szeretném kiegészíteni az imént elhangzott hozzászólást, három meghatározást mondanék. A sató közösségi szinten védelem alá esik, és a 2007-es rendelet 77. cikkének értelmében hagyományos módszereket jelent. Harmonizált módon bizonyos eljárásokat takar ez a kifejezés. 2008-ban és 2009-ben a bizottság, és ez még biztos úr az együttdöntési eljárás előtt volt, a bizottság tehát úgy találta, hogy ez észszerű rendelkezés. Ezután a 27-es cikk 4.25-ös pontjában a sátot úgy határozza meg, mint egy eredetvédett területen megtermelt bort jelent. Olyan bortermelők által, aki már régóta ugyanez alatt a név alatt készíti a borokat. A közösségi definíció sajnos téves, és nem felel meg sem a realitásnak, sem pedig a Wine America definíciójának, amelyen a sató kifejezés használatára irányuló kérelem alapul. Ez egy teljesen más típusú definíciót mond a 2009. március 24-i dokumentumában. A bizottság a hivatalos labban megjelentetett közleményében eh, nem szerepel a Wine America által idézett eh, definíció. Ilyen feltételek között eh, a definíció között semmiféle egyezés nincs, és ezért nem elfogadhat az amerikai kérelem. Ha a közösségi jog lehetővé teszi. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Jeleztem, hogy szigorú leszek az idő betartatásával, és bizony valamikor el kell kezdeni. Most pedig Andreu úr kap szót. Parancsoljon. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Nélkülözhetetlennek tartom, hogy a bizottság meggyőződjön arról, hogy az európai az eredetvédett rendelkezésekre, földrajzi jelzésekre és a harmadik országokra vonatkozó hagyományos jelzésekre vonatkozó rendelkezéseit tiszteletben tartsa és ugyanazokat a feltételeket, vagy ugyanolyan feltételeket kell támasztani, amilyeneket a mi tagállamainktól is megkövetelnek. Hogyha ez nem így van, akkor tisztességtelen verseny áll fenn. Az amerikai termelők szeretnék kihasználni a Chateau és Clos megjelölések adta előnyöket. Az amerikai sató és kló borok ugyanis nem kizárólag olyan szőlőkből készülnek, amelyeket ugyanazokon a vidékeken gyűjtötték be. És ezért ezek a kereskedelmi márkák egyáltalán nem kapcsolódnak a megfelelő mezőgazdasági terminusokhoz. Az európai termelők több évtizedes munkával érték el ezt a jó hírnevet, ezért meg kell védenünk ezeket a hagyományos megjelöléseket a globális versenytől. És ez érinthet más európai hagyományos megnevelés, megnevezéseket is. Az európai bortermelés számára ez egy kulturális és igen fontos ügy. Biztos úr, kérem, győződjön meg arról, hogy az amerikai kérelem legitim és megfelel a közösségi jogszabályokban szereplő definícióknak. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. És egy 0 ra vezet Franciaország Németországgal szemben, talán bosszuk éppen, hogy elvettem öntől Danten úr a szót. Most pedig Szilvesztris képviselő kap szót. Parancsoljon. Signor commissario, con... Biztos úr, a harmadik országokból való hamisított termékek importja ellen a bizottságban hosszú ideje küzd. Egy olyan ügyet szeretnék beszámolni, amelyekről az olasz híradók beszámoltak nem régében. És eh, itt eh, vegyi anyagokat eh, szállítottak, amelyekből bor hamisítványt lehet előállítani házi módon. Így néznek ezek ki, ezeket árusítják, az interneten lehet megszerezni, mi van a dobozban. A kiegészítő anyagok, fermentáló anyagok, kén, és úgy hirdetik ezt a disznóságot, nem tudok más szót használni, mint hogy csinálj ott az otthonodban, a konyhádban bort. Egész egyszerűen azok a nevek, mint a Nero Dávod, a Sangiovese, Chiaro vagy a Montepulciano nagyon benev, bevezetett nevek, miközben itt látjuk, még cukrot is hozzá kell adni ehhez a kotyvalékhoz. Ez a kérdésem önhöz biztos úr hogy amikor a hagyományos eredetjelöléseket akarja az USA alkalmazni, akkor voltak éppen ezzel mit, milyen célt akarunk elérni. Mondjuk a Kianti vagy a marsai megnevezések is ugyanilyen védettek, és éppen ezért fontos, hogy az eredet megjelölő termékeinket megvédjük a tisztességtelen kon- konkurenciától, hiszen ez a a csinálj otthon a konyhádban bort készlet és egy USA termék. Teljesen ellenzem tehát a megállapodást, biztos úr. Köszönöm szépen, tisztelt kollega. A következő hozzászóló eh, Hernández Garcia asszony kettő percben. Köszönöm. A 2007-es megállapodás az Egyesült Államokkal, amelyben az Európai Unió eh, valóban eh, fontos engedményeket tett, semmilyen erőfeszítést nem tett az amerikai fél a, az európai megjelölések tiszteletben tartásával kapcsolatban azt gondolom, itt az ideje, hogy az Európai Bizottság határozottabban lépjen fel. Diplomáciai eszközök is állnak rendelkezésére, annak elérésére, hogy az Egyesült Államok felhagyjon ezeknek a neveknek a használatával. A WTO kívánatosnak nevezte a védett megjelölések regiszterének elkészítését. Ami pedig az amerikai borok európai megjelölésével illetését illeti, megkérdezném, hogy hogyan gondolja az Európai Bizottság annak garantálását, hogy ezek az amerikai borok is megfeleljenek az európai követelményeknek, amikor az amerikai elnök elutasítja az ezzel kapcsolatos európai politikákat. Spanyolország például ragaszkodik a Heres név kizárólagos használatához. Az amerikai fél magán szervezetekkel lépett kapcsolatba ebben az ügyben, és ez minket nyugtalanít. Az európai termelőknek nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy ezeket a jelöléseket használhassák. És ez szilárd alapot adhat a globális tárgyalásoknak, és egy jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás alapját is képezheti a jövőben. Biztos úr, nem ez a helyes út. A termelőink és termékeink számára a megállapodás az egyetlen út. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Dorfman úr kettő percben. Elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Uniónak nagy érdeke az, hogy jól működjön a borkereskedelem a világon. Ez különösen igaz, a borra. 22 millió hektoliter bort exportálunk Európából, és csak körülbelül a felé 13 millió hektolitert importálunk. A kereskedelmet szabályozni is kell, mindenek előtt tisztességre van szükség. A tisztességes kereskedelem magával hozza azt is, hogy tisztességesek vagyunk a fogyasztókkal szemben. A fogyasztóknak joga van tudni, hogy mit tartalmaz egy termék, és az, hogy arra is, hogy az olyan termékeket, mint a sató jelöléssel ellátott bor, oltalom övezze az Egyesült Államok meg kell, hogy oldja a feladatait, a leckét, különösen az itt említett itt Prosecco, Champagne, Chianti és egyéb jelölésű borok esetében, hogyha valami a címkén ezek a szavak olvashatók, akkor ez a bor is kell, hogy legyen a palackban. 5,2 millió hektoliter bort exportál Amerika az Európába, mi pedig évente ennek majdnem fontosan a felét importáljuk érdekünk az, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem jól működjön, de fair módon és nyomon követhető feltételek mellett. Köszönöm szépen. Kettő percben következik eh, Olnédas eh, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A hagyományos eh, eredetjelölések, eh, a portói bor eh, és egyéb megjelölés használata, hogyha az visszaélés támadás a fogyasztók ellen, és küzdenünk kell az ilyen félrevezető gyakorlattal szemben. Az amerikai termelők olyan termékeket értékesítenek ilyen módon, amelyek nem valós termékek, nem felelnek meg a címkén feltüntetett megjelölésnek, és ezzel aláássák az európai termelők versenyképességét. Arra gondolni, hogy ezeket a hagyományos megjelöléseket valaki más is felhasználhatja, aláássa a, mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket itt Európában az eredet megjelölés oltalom aláhelyezésével kapcsolatban folytattunk. Ez a 2006-os ideiglenes engedély visszaeléseket eredményezett, és ezzel az bizottság is tisztában van. Bizonyos európai márkaneveket felhasználtak az amerikaiak, és ez semmiképpen nem felel meg annak, amit megállapodásba foglaltunk. A visszaélések elkezdődtek és folytatódtak. Egy olyan precedens ez, amit le kell állítanunk. Nem szabad megengednünk, hogy folytatódjanak ezek a visszaélések. És nem csak az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hanem általánosságban is. Minden harmadik piaccal kapcsolatban így kell eljárni. Potenciálisan ott van még Kína, és um, a az Amerikai Egyesült Államokból ők is importálnak ilyen hamis címkével ellátott borokat. Ezért hatékony intézkedésekre van szükség, amikor a mi eredet megjelöléseinkkel visszaélnek. Köztinger asszony kap két percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Hogyha a borok megjelenéséről beszélünk, akkor arra kell gondolnunk, hogy miben is áll a vita alapproblémája. Még az Európai Unió földrajzi eredet megjelöléseiben bízhat, és véden, védi az eredet megjelölőket, az amerikaiak teljesen más stratégiát alkalmaznak. Az USA-ban eleve nem lehet helyiségeket, területeket védeni, szerintem az Európában számunkra már elég ok arra, hogy ebben a kérdésben határozottan lépjünk föl. Azóta, hogy a borkereskedelmi megállapodás létrejött, ezt a kérdést nem sikerült megoldani. Bár az USA kötelezte magát arra, hogy a generikus és a habzóborok megnevezését nem látják el az európai megnevezésekkel, hogyha nem onnan származnak, de ez a megállapodás végleges megoldáshoz nem vezetett. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak el kellene gondolkozni azon, hogy hogyan engedélyez az amerikai borok piacra behozatalát, és ezt be kellene tagolni az USA-EU kereskedelmi megállapodás rendszerébe, ezzel kapcsolatban pedig a parlament egy nagyon pozitív véleményt adott ki. Egyébként létezik egy kitűnő példa, például a bioélelmiszerek területén a kölcsönös elismerés rendszere, ebből van mit tanulnunk, hiszen ez egy pozitív példa. A bizottság részéről azt is, a bizottságtól azt is szeretném tudni, hogy hogyan szeretnék a jövőben biztosítani, hogy a fogyasztók és az eh, termelők érdekét is jobban lehessen érvényesíteni. Köszönöm szépen, köszönöm asszonyom, most pedig Klász asszony kapszott két percben, köszönöm szépen elnök úr, biztos úr. Kedves képviselőtársaim, a bor egy nagyon érzékeny termék, a bor kultúra és a bor gazdasági kultúrát is jelent. Az Európai Borpiaci Szervezés, szervezés igyekszik a regionális és a globális kihívásoknak megfelelni. A közös piaci szervezet ezért nagyon részletező, hiszen nagyon hagyományosak a kihívások. Ilyen részletező például a hagyományos eredet megjelölések tekintetében. Ezek a minőséget és a hagyományt képviselik, és világos üzenettel rendelkeznek a fogyasztók irányában. A kló vagy a sató számára, a franciák és a luxemburgiek számára azt jelenti, hogy a németek számára a Weingut vagy a, a, a dűlő, biztosítandó, a Weingut azt jelenti, hogy abból a területről, abból a gazdálkodásból származnak, abból, attól a cégtől származnak a borok, és egy helyről ö, szüretelték a szőlőt. Automatikusan kapcsolja össze a fogyasztó Weingut fogalmat a területtel. Lehet, hogy azért nem vitázunk most még a Weingut fogalom liberalizációjáról, mert nehezen lehet kimondani. Ugye ez olyan, mint amikor Németországban a champagner szót akarták alkalmazni a, a pesgőre, és ugyanakkor ez azért, mert nagyon vonzó volt ez a megnevezés, de egyszerűen ezt nem engedték meg, és ez helyes. Mindenki tudja, hogy mi a pesgő, és mi a sampány, az igazi sampány megyéből származó pesgő, éppen ezért tehát eh, biztosítani kell, hogy az eredet megjelöléseket eh, betartsa mindenki, és a bizottságtól azt várjuk el, hogy világosan meg világos megállapodást kössenek, és ne vizezzék föl az eredet megjelölőseket. Az európai borhagyományról nem nyithatunk vitát, elnök úr. Köszönöm szépen, Klász asszony, megkezdjük a spontán felszólalások körét, és Sánchez Schmidt asszony egy percben kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! 2012-ben is aggasztott már minket az Európai Bizottságnak az a javaslata, hogy az Európai Unió területén Chateau és Cló megjelölésre látott amerikai borok forgalmazását engedélyezze. A francia termőterületekről származó borok esetében ezek a megjelölések a minőséget jelentik a fogyasztók számára. Számos követelménynek kell ahhoz megfelelni, hogy e, az eredet védett borok közé kerülhessen egy termelő. Amerikában pedig mindössze ipari gyártásról van szó, semmiféle garancia nincsen, mindössze kereskedelmi megjelölésként használnánk, használnák a sátót. Az Európai Unió tisztességtelen versenynek tenné ki saját termelőit, hogyha ezt megengedné. Kérem a bizottságot, hogy térjen vissza a józanész talajára, és védje meg a bortermelőinket. Köszönöm szépen kolléganő, és végül is a vitát Szemet, szemet a biztos úr zárja le, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt képviselők! Mindenek előtt szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólást, hogy részt vettek a vitában. Szorgosan jegyzeteltem, felírtam, az aggájaikat, és Csolos biztos társamat, aki ennek a dossziének a felelőse, megfelelően tájékoztatni fogom, és ezzel Luling asszony kérésének is eleget fogok tenni. Szeretném megismételni, amit a bevezetőmben elmondtam. A bizottság teljesen tisztában van azzal, hogy ez a dosszié mennyire érzékeny kérdéskör. Politikai következményei vannak nemzetközi eh, szinten eh, és az EU-n belül is. Ami az Egyesült Államok eh, kérelmét életi, hogy az megállapodást tartsuk be. Nos, mind a két fél alkalmazta a megállapodást, az EU, az EU jogszabályokkal összhangban tette ezt. Természetesen az Európai Unió a földrajzi jelölést támogatja, de a hagyományos jelölések nem, jelen, nem tartoznak a szellemi tulajdonjogok közé, ezeket címkézési szabályok vonatkoznak rájuk. Az egy, a bizottság ezért vizsgálja az amerikaiak kérelmét, még nem született döntés, folyamatosan vizsgáljuk ezeket a kérelmeket, és természetesen figyelembe fogjuk venni az EU bortermelőinek, borászainak és fogyasztóinak az érdekeit is, amikor majd a végső döntésünket meghozzuk. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Miután ilyen sokat beszéltünk a borról, remélem, hogy még ma este meg is isznak egy pohár bort. Lezárom az ülés, holnap február 7-én folytatjuk majd a plenáris ülést. Az Európai Parlament honlapján megtekinthetik a jegyzőkönyvet. Az elnök megköszöni a tolmácsok munkáját, és további szép estét viszontlátásra.